Az ülés folytatása holnap, február 4-én, kedden 9 órától 15.30-ig, illetve délután. A napi rend az Európai Parlament honlapján elérhető. Az ülést most felfüggesztem.